So, liebe Kollegen, ich möchte die Sitzung eröffnen. Wir haben heute Nachmittag. Darf ich, darf ich alle bitten jetzt äh, entweder... Szeretnék megkérni mindenkit, jó napot kívánok, szeretnék megkérni mindenkit arra, hogy vagy otthon, vagy kívül folytassák a beszélgetéseket, vagy pedig csöndben maradjanak itt. Megkezdjük a meghallgatásunkat, a szakértői meghallgatásunkat. Ahogy tudják, ezt a szakértői panelt már a néhány héttel ezelőtt felkértük arra, hogy reagáljanak az ő szemszögükből, az ő szaktudásuk szemszögéből az első jelentés tervezetre, amelyet ma már meg tudunk vitatni, és az a nagy megtiszteltetés ért, hogy a kiválasztott hat szakértőből hármat tudok itt körünkben üdvözölni. Room para, para usted, Shepa. Four. Yeah, Number four? Ça va? Yeah, Okay. So, does it work, the, the interpretation? Okay. um, wir haben also insgesamt ja sechs... Ähm um... Hat äh, äh, szakértőt kértünk fel összesen, de csak három tudott eljönni, de ők äh, mindannyian, mind a hat leadta írásban a jelentését. Ezek megvannak itt előttünk egy dokumentum formájában, amit az A e, tematikus osztály állított össze. Egy jelentés hiányzik, ez az első jelentés Luis Campos de Cunha részéről, a Lisszaboni Egyetemről, de ő itt van körünkben, és e, e, elhozta ezt magával, kinyomtatjuk ezt minden szabadságsági tag megkapja majd ezt a jelentést. Ma itt van körünkben három úr, Senior Campos Ecunya az új Luszébani Egyetemről, ő lesz, aki elsőként fog beszélni hozzá, Lorenzo de Angelis, a Velencei Egyetem professzora, végzetül pedig Sonny Kapor, aki a Redefine-nak az ügyvezető igazgatója, és már többször járt itt a meghallgatásunkon. Most pedig megadnám a szót Luis Camposnak a szót, és kérem őt arra, hogy 10 percben foglalja össze a hozzászólását, tehát legyen rövid, hiszen szeretnénk egy kis párbeszédet folytatni majd a képviselőkkel, és néhány aspektust majd a párbeszéd során is megemlíteni. Köszönöm szépen! Thank you very much, Mr. Chairman. It's, uh, like to... Köszönöm, uh, elnök úr, nagy öröm itt lenni önök között, és uh, örülök, hogy meghívtak. Az Ecofinben uh, a gazdasági és pénzügyi bizottságban, e, és egyéb brüsszeli bizottságokban és intézményekben már jártam jó párszor, de az Európai Parlamentben most először vagyok itt, tehát itt dupla az öröm. Örülök, hogy Brüsszelben most ilyen napos meleg idő van, Leírtam a jegyzeteimet, amit gondolom, hogy majd szétosztanak, és a végső jelentésemben pedig majd kidolgozom őket részletesen. Azt gondolom, hogy egy sor kérdést felvet ez a dolgozat, illetve a megoldási javaslatokat is tartalmazza. Provokatív és átgondolt a, az anyag a világ recesszióval kapcsolatban. Leírja, hogy hogyan lehetne elkerülni egy ilyen válság megismétlődését. Szeretnék eh, néhány dolgot én is hozzászólni ehhez. Szerintem lehetne összeszedettebb az anyag, a saját eh, elemzésével kellene kezdeni, hogy miért alakult ki ez a recesszió, mik a gyökerei, és eh, onnan vezetné le azokat a politikai eszközöket, amelyekkel véget lehet vetni ennek a válságnak. A politikai ajánlások egy világos célt kell, hogy szolgáljanak, de ez sajnos nem mindig van így, és széles politikai ajánlások fogalmazódnak meg, amelyeknek egyszerre több célkitűzésük van. Úgy gondolom, úgy gondolom, hogy az egyes okokat összekeverték bizonyos mellékhatásokkal, például a jövedelemelosztásra gondolok, illetve a környezetvédelmi kérdésekre. Én azt gondolom, hogy ezt a két fontos kérdést, ezt nem annyira kellene keverni a recessziós problémák taglalásával mert azokra más politikákkal lehet válaszolni, tehát a politikák és a célok keverése általában véve nem olyan jó dolog. Azt gondolom, hogy ez az anyag egy olyan megközelítést tartalmaz, amelyik erősen centralizált, a nemzeti politikáknak kevés manőverezési lehetőséget biztosít, és úgy tűnik, hogy az európai szintű intézmény közötti egyensúly nem megfelelő. Történelmileg ez természetes és érthető, de azt gondolom, hogy ez az egyensúlyi helyzet nem fenntartható. az európai integráció, különösen a fiskális politikában elkerülhetetlen. Egy jelenleg ez csak nemzeti hatáskör, nem jó ötlet. A dolgozat szinte kizárólag a piacokat hibáztatja, illetve a piaci szereplőket, főleg a bankokat, és azoknak az irányítását, illetve az EU irányítását a válságért, én ezt azért máshogy gondolom különösen különösen hiányolom a nemzeti kormányok eh, hibáztatását eh, a válságért a politikák harmonizációjáért áll ki az anyag, ezzel én is egyetértek, olyan dolgokra gondolok, mint az adópolitika, amely harmonizált kell, hogy legyen, e, például a tőke e, adó tőkére kivetett adók harmonizálása fontos. A minimális minimum jövedelem az nem tartozik ide, mert szerintem nagyon eltérőek a termelékenységek, mert nem véletlen egyébként, hogy eltérőek a munkanélküliségi arányok is például Portugáliában, Spanyolországban a többihez képest. Tehát ez ilyen a minimál bérharmonizációval viszont nagyon csínyán bánnék, óvatosan bánnék. Sokat beszél az anyag az állami beavatkozásról, Természetesen ez indokolt, ahol a piac nem képes saját magát szabályozni, nyilvánvaló erre hajlamos, tehát a pénzügyi piacokat szabályozni kell, de azért hangsúlyozzuk azt is, hogy különböző szabályozások, különböző szabályozási rendszerek léteznek, ha megvizsgáljuk az amerikait és a britet, és ezt összevetjük a kontinentális rendszerrel, akkor azért több különbség megfigyelhető és lássuk azt is, hogy az európai az európai szabályozási rendszer sokkal jobbnak bizonyult, mint az angol száz szabályozási rendszer. Azt gondolom, hogy az állami beavatkozás az, az állam dolga, előtte ki kell számolnia a, a költséghatár, tehát a hatástanulmányokat kell végezni, és költséghaszonelemzéseket végeznie, mielőtt állami beavatkozásra ragadtatja magát. A jövedelem elosztásról szeretnék még szólni. Teljesen egyértelmű, hogy ez egy akut társadalmi probléma, és az elmúlt évtizedekben, különösen az elmúlt 15 évben a különbségek, a jövedelmi különbségek eh, növekedtek. Én ezért nem hibáztatnám a nagy recessziót, nem hiszem, hogy ennek nagy hatása volt a jövedelem különbségekre. A jövedelem különbségek önmagukban megérdemelnek egy anyagot, és hosszú távú célkitűzésekkel lehet ez ellen fellépni. A, szerintem a jövedelem eh, különbségek között jövelem különbségekért nagyrészt azt tehető felelőssé, hogy Kína szinte pillanatok alatt történelmi léptékben a világgazdaság részévé vált, a piac részévé vált, úgymond megduplázódott az aktív piaci népesség, és ez nyomás alá helyezte a, a béreket. tehát a bérek nem növekedhettek. Ugyanakkor a tőke iránt nagy kereslet mutatkozott, ez növelte a tőke hozamát, és ez növelte a jövedelem különbségeket. Indiában és Kínában viszont az ellenkezője történt, ott ugyanis a bérek növekedtek, és a tőkejövedelmek csökkentek. Az európai szintű politika, elosztó, újraelosztó politika mindig vegye figyelembe, hogy az európai fejlemények és események teljesen a, ellentétesek a kínai és indiai folyamatokkal. Visszatérve a nagy recesszióra, az elmúlt két-három évet hatalmas tőkeveszteségek jellemezték, illetve a munkanélküliség jelentős növekedése. Természetesen ez is kihatott két felől is, vagy két oldalról is a jövedelem különbségekre, hiszen a vesztesek között ott voltak a tőke tulajdonosok, illetve azok, akik elvesztették az állásukat. Azok, akik meg tudták tartani az állásukat, azok valójában jobb helyzetben vannak, mint két évvel ezelőtt voltak. A jövedelem elosztás egyébként hosszú távú folyamat, annak kialakulása, e, és éppen ezért hosszú távú politikákkal lehet e, azt e, befolyásolni. A jelenlegi problémák gyökere szerintem az adósság szintje, vagy hogyha máshogy akarjuk kifejezni, akkor a megtakarítási ráták csökkenése egy sorországban az elmúlt években. Az adósságok felhalmozása, mely jellemző a fogyasztókra, kormányokra, bankokra, stb. olyan rendszerkockázatok, amelyeket a növekedési időszakban nem is lehet felmérni. A subprime probléma Amerikában és Nagy-Britanniában csak elindította a válságot, nem az oka volt a válságnak. A másik megközelítési mód a megtakarítási aránya számok vizsgálata. Ez elég erőteljesen csökkent egy sor országban. És én azt gondolom, hogy ez a dolgozat az adósság problémát, illetve a megtakarítási ráta problémáját szorványosan kezeli csak, holott szerintem ez kellene, hogy a homlok terébe álljon a politikai javaslatoknak. Hogyha Spanyolországot, az Egyesült Királyságot és Németországot nézzük, akkor 95 eh, és 2007 között látjuk, hogy a 13 év alatt a franciák 15-16%-nál megtartották a megtakarítási rátát, ami egy, ami egy, ami egy erős ráta. A Portugália 13-ról 6%-ra esett vissza, Spanyolország 17,5-ről 10%-ra, Nagy-Britannia pedig 10%-ról 2%-ra csökkent már, ami a megtakarítási rátát illeti. Tehát azok az országok, amelyek eh, jobban megsínylik a nagy recessziót, éppen azok az országok, ahol a megtakarítások eh, csökkentek. Még azok, amelyek jól megfeleltek a válság során, azok, azok az országok voltak, ahol a megtakarítási ráták eh, egyenletesek maradtak. Ez eh, egyébként megmagyarázza Portugália és Spanyolország versenyképességi problémáját is, mert eh, az alacsony megtakarítási ráták és a zuhanó megtakarítási ráták azok eh, és a, és a nem túl restriktív fiskális politikák együtt nagy deficithez vezetnek. A, ez pedig egy versenyképesség eh, zuhanást is eh, eredményez. Az elmúlt években mindkét országban növekedett eh, egy kicsit a megtakarítási arány, és kicsit jobb javult a versenyképesség is. Ugyanakkor az infláció pedig alacsony maradt. Azt gondolom, hogy az anyagnak foglalkoznia kellett volna a fiskális adatok átláthatóságával, például az államháztartás eh, megtakarításaival, illetve hiányaival. Hogyha az Eurostat eh, nem eh, áll elő komolyabb követelésekkel, már ami az átláthatóságot és tisztességes adatközlést illeti, akkor itt valójában csak egy látványpolitizálás folyik az adatokkal. Tehát én például szélesebb meghatározást adnék az államadóságnak, és egy sor fiskális bevételt nem vennék figyelembe a fiskális politikák elemzésekor. Az átláthatóság rendkívül fontos a stabilitás és a jólét szempontjából. Köszönöm szépen professzor Campos értékelését. Lorenzo de Angelis úr a következő Velencéből. Köszönöm szépen tisztelt parlamenti képviselők! Ha lehetne olaszul beszélnék, tekintve, hogy látom, van tolmácsolás, nekem meg könnyebben megy anyanyelvemen az előadás. Hölgyeim és Uraim! Bervans Beresz asszony jelentésében, melynek értékelésére felkértek. Most ez most nagyon kimerítő, kiterjedt témamerítésű jelentéshez. Vannak olyan pontjai, amelyeket általánosabban támogatok, vannak olyan pontok, amelyeket esetleg bírálni lehet, és négy olyan pont van, amelyek külön foglalkoznék. Egyrészt az, hogy egy, egy európai társasági adót vezetnének be. Jelen pillanatban szerintem az európai tagállamokban épp elég adóteher sújtja a vállalatokat is, meg a személyi adóformájában adó az állampolgárokat is. Az euró befezetésekor is már jelentős hozzájárulással éltek a vállalatok és a személyek, az európai egyesítésnek anyagi terheit is vállalva, és a pénzügyi tranzakciók adó megadóztatása is azt jelenteni, hogy tovább gyengülni az amúgy is megrokkant pénzügyi ágazat, amelyet erőstenünk kell, semmint, és nem további terhekkel gyengíteni jelen pillanatban. Azt meg, azt meg hogy a Gold, Goldman Sachs-ot bolykottáljuk, hát ugye maguk a bankok kell, hogy, és a bankárok kell, hogy a bankok kell, hogy eldöntsék a politikájukat, esetleg bankárokat lehet büntetni, az pedig, hogy egy egységes testületté olvasztanák össze a felügyeleti intézményeket, sem jó ötlet, mert hogy külön-külön feladatrendszerük van, összeolvadásukat azért meggondolnám. Egyes pontokkal is foglalkoznék, amikor Borgeci úr ma reggel ő neki volt alkalma elolvasni az én anyagomat, és köszönöm is neki, hogy az anyagomban kifejtett eh, véleményeket ismertette. Ezt az anyagot különben most ki is osztottuk a teremben. Két részre bontottam az általam írt anyagot. Először is a kormányzati intézkedések témakörére, másodszor is a vállalat irányítás szabályaira. kormányzati intézkedések közül némelyik nagyon kézenfekvő, mégis érdemes felsorolni őket még egyszer, először is. A költségek csökkentése, az önkormányzatok szintjén felmerülő kiadások költségek csökkentése, mert ez az állampolgárok zsebében, adófizetők pénz, zsebében hagy több pénzt. És ezt a pénzt aztán az állampolgár vagy fogyasztási javakra költheti, egyes háztartások, vagy megtakaríthatnak, illetve a vállalatok esetében beruházásra mehetnek ezek a felszabadult pénzeszközök, melyek az önkormányzati működés megtakarításaiból adódnak. Aztán az államadóságot és az államháztartási hiányt is csökkenteni kell, a kettő kéz a kézben jár, és keményen fel kell lépni az adóelkerülés, adócsalás ellen. A konkrét rendelkezéseket illetően pedig teljesen egyetértek azzal a gondolattal, hogy a bankok tőkésítését erősíteni kell. Emellett növelni kell a felügyeleti hatóságok szerepét, hatáskörét is. Meg kell vizsgálnunk azt az leverage tényezőt, amely a pénzügyi piacokon jellemző. Az olasz jegybank elnöke múlt hétfőn bankközgyűlésén úgy nyilatkozott, hogy a likviditás fenyegető kockázatok felett erőteljesebb felügyeletet kell gyakorolni. Magam is egyetértek ezzel a gondolattal, és úgy gondolom, szabályoznunk kell azokat a nagyon spekulatív részvényeket és papírokat, amelyeket bankok, illetve befektetési intézmények bocsájtanak ki, és amelyek spekulatív kockázatot rejtenek magukban gondoskodni kell arról, hogy bizonyos benchmark kritériumokhoz kapcsoljuk ezeket, például a tőke megfelelési mutatóban és más mércékben. Borgézi úr arról is beszélt, hogy el kell kerüljük az összeférhetetlenségeket, ez olyan helyzeteket, ahol bárki, aki részvényeket értékpapírokat bocsát ki, azokat értékeli, vagy köztes kézként működik a piacon, illetve tanácsokat ad befektetőknek, ezek külön-külön entitások és személyek kell legyenek. Az nem megy, hogy egy személy négy kalap alatt működik, ezeket a funkciókat egy személyben ellátva. Kivált kép igaz ez a rating agency a hitelminősítőkre, és elnézéseket kérem. Nem az a szándékom, hogy hogy keményen szólaljak fel, vagy, vagy túl keményen fogalmazzak, de az, hogy a hitelminősítő intézetek három más minősítést adtak olyan vállalatoknak, amelyek másnap tönkrementek, csődbe mentek, az bizony nem egy jó bizonyítvány részükről. A pénzügyi termékek, konstrukciók osztályozása, megfelelő osztályozása a közérdek, és ezért köztestület kell, hogy foglalkozzék ezekkel. Vagy az Európai Központi Bank kell legyen lássa ezt a szerepet, vagy egy bankrendszer, beli testület, hálózat, vagy esetleg az egyes tagállamok bankjainak hálózata az Európai Központi Bank irányításában. Ezzel tehát teljesen egyetértek, amit, amit én is, ugye most is mondok, meg Borgezi úr is említette ma reggel. Aztán gondolkozunk el a többi független hatóság felől, a bankpiac, nem csak a bankpiacon, hanem a pénzügyi piacokon, a biztosítások piacán, eh, a tőzsdéken nagyon hatékonyan kell, hogy működjenek a felügyeleti szervek, és nem szabad, hogy úgymond megfertőzzék ezeket. Azzal, hogy túl nagy nyomás gyakorolnak rá politika, ezekre politikai oldalról. Ezt tudnék, úgymond megmérkezi a működésüket. Ezeket a testületeket szakmai szakértőkkel érvényítsák, és nem politikai nyomás alatt, vagy lobby nyomás alatt kinevezett pártemberek vagy személyek. Hadd szóljak néhány szót arról is, hogy az Európai, Unió, az Európai Unió mit tehet. Egy közös monetáris politikát működtetünk, azonban ez nem elégséges, nem működik kielégítő módon. Érdemes volna egy közös gazdaságpolitikát és pénzügypolitikát is kidolgozni Európa számára közösségi szinten. Tehát az Európai Uniót nem szabadna kizárólag egy belső szakpolitikák közötti, tagállam közötti megállapodásokra korlátozni, hanem egy saját politikát kellene, hogy kialakítson, beleértve adó, fiskális adópolitikát is, ami nem azt jelenti, hogy maga az európai közösség szedi be az adókat, sokkal inkább azt mindenek előtt, hogy megpróbálnánk harmonizálni a fiskális fegyelmet, az adófegyelmet, például az adósávok meghatározásában, az adó ráták meghatározásában, így elkerüljük azt a csúny jelenségét, jelenséget, amikor is adó, negatív adóversennyel igyekeznek tagállamok magukhoz vonzani beruházásokat, termelő és egyéb beruházásokat. Aztán hadd szóljak most még a kormányzati intézkedésekről, a számvitel tekintetében. Tapasztalhattuk azt a tendenciát az Európai Unióban, hogy a negyedik és hetedik vállalati irányában túl szeretnénk lépni, tehát a, a, költ, a, a történeti költség elemek prudenciális értékelésén túllépve a tényleges értéket igyekezünk vizsgálni. Ez azonban egy rendkívül veszélyes mert a nemzetközi számviteli sztenderdek véleményem szerint megfelelően működnek. Mert ezek a számviteli normák, vagy sztenderdek meg lehetővé teszik a tényleges helyzet vizsgálatát. Ha pedig a fair value, a méltányos érték módszertant alkalmazzuk, akkor ott a, nem csak az adózott jövedelem, hanem a, az osztalékok és egyéb kifizetések is értékelése kerülnek, és ha ebben hibázik a rendszer, akkor az egész egyenlet értelmetlené válik felbillen. Ezért ez a számítani módszertan szerintem nem követendő út. Az irányítási szabályokat illetően vállalatoknál az igazgatótanácsi tagok, illetve az ügyvezetők túl rövid távon gondolkoznak. És ugyanakkor ezért is fizetik őket a rövid távú irányítás a cél, és ez jutalmazza is őket. Ezt, ezt, ezen változtatni kell. Szerintem a vállalatok igazgató tanácsai és a, és a menedzserek, ügyvezetők fizetésének struktúrálása, a teljesen át kéne gondolni. Annak érdekében, hogy hosszabb távú gondolkozásra kényszerítse ezeket a vezetőket, és ezáltal a vállalat irányítását. Legalább ilyen fontos, hogy csökkentsük a vállalat irányításban szereplők hat, lehetőséget arra, hogy szolgáltatásokat nyújtsanak. Tehát aki vállalatot vezet, az ne tudjon adótanácsadóként, vagy vállalati befektetés tanácsadóként dolgozni, mert ezek megint csak olyan összeférhetetlenségek, amelyeket fel kell számolnunk. Külön kell választani ezeket a feladatrendszereket, ezeket a funkciókat. És az sem jó, hogyha a munkaadók részt vesznek a vállalat irányításában. Ez az utolsó pont az anyagomban. Berez asszony jelentésében is szerepel ez a gondolat. Pontosan az, pontosítok, hogy a, vá- a munkavállalók is részt vegyenek a vállalat irányításban, és ennek meglegyenek a ö, formális keretei. Amikor tehát az igazgató tanács feláll, akkor nem csak a tőke, hanem a munka képviselő is ott kell legyenek olyan rendszer kell működjék, ahogy ez Németországban működik is, a jog, a jogszabályok ki is mondják, hogy közös irányítás működik a vállalatoknál, ahol is az igazgató tanácsban, illetve a vezető testületben a munkavállaló képviselői is ott ülnek, csak úgy, mint a felügyelőbizottságban. Más országokban is működnek hasonló rendszerek. Ma reggel ott voltam én is eh, azon a megbeszélésen, ha az egyik parlamenti képviselő, nem csak hogy hazámból, hanem városomból, Genovából, Kofferáti úr azt mondta, hogy őt meghökkenti, és az a lehetőség, hogy a munkavállalók részt vesznek a vállalat irányításban. Értem én ezt, mert hogy a nagyipari vezetők, a ipari lobbik mindig ellene voltak ennek a gondolatnak. Ők mindig a, a, arra gondoltak csak, hogy a jövedelmet kell megosztani, a profitot kell csak megosztani, de maguk a szakszervezetek is gyanakvással figyelik ezt a gondolatot. Az olasz köztársaság alkotmányában van ugyan egy rendelkezés, amely bátorít a munkavállalói vállalatirányítási részvételben, de ám a második világháborút követően olyan érzés alakult ki, hogy a szakszervezeti vezetők nem, vehet, nem vehetnek részt a vállalatirányításban, mert akkor véget érne az osztályharc. Tehát a szakszeretek is óckodtak ettől a szerepvállalástól. Pedig fontos, hogy a tőke döntések, a vállalatok csúcsán születő tőke döntésekben a munkások, vagy a munkavállalók is részt vállaljanak, részt vehessenek. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most pedig rátérünk a harmadik hozzászólóra, az pedig Kapor úr lesz. Köszönöm szépen, hogy meghívtak ma ide. Én megpróbálom a megjegyzéseimet inkább a gyakorlati kérdésekre koncentrálni. Nagyon érdekes volt elolvasni ezt a jelentést, tele volt kisebb ötletekkel, pontosan akkor, amikor úgy tűnik, hogy nincs megfelelő elképzelésünk, és úgy azt láthatjuk, hogy egy többszörös válság érint bennünket, és pont ekkor érkeztek ezek az elképzelések, hogy hogyan lehetne ezeket megoldani. Ezek inkább reaktív, nem, nem annyira proaktív jellegűek. Úgy gondolom, hogy a megjegyzésem is ehhez fognak kötődni, hogy ha bár itt különböző érdekes ötletek merültek fel, ezeket egy közös tervezetbe helyezték bele, hiszen ez valószínűleg ez mind módosításokból fakad, de ha elolvassuk ezt a jelentést, akkor nem igazán tiszta az, hogy mit kell tennünk. Szerintem jó lenne az, hogyha annak során, amikor megpróbálnak hozzájárulni pozitívan a jelenlegi ötlethiányhoz, illetve a politikai kezdeményezések hiányához, akkor valamilyen fajta fő üzeneteket, elveket meg kellene határozni, amelyek mentén, aki elolvassa azt, az tudja, hogy mit is kell tenni. És a parlamentnek így lehetőséget adna arra, hogy felkérjen bizonyos intézményeket arra, hogy nyomon kövesse ezen ötletek megvalósítását. Politikai jelenek kell ennek lennie, mert pontosan itt hiányoznak az elképzelések. A mandátumát a krízis szabizatságnak én úgy értem, hogy ez egy holisztikus megoldást kell, hogy találjon, figyelme veszi a gazdasági, pénzügyi és szociális válságot is, de szerintem az lenne a legjobb, hogyha három aspektust figyelembe vennék, összevonnák, ezt nem el lehetne ezt a ö, az erőfeszítést úgy, hogy a gazdasági és szociális részeket összevonják, ezt eh, erre jobban kellene koncentrálni. Ezen kívül meg kellene nézni mind a hosszú, mind pedig a rövid távú elképzeléseket, a jelenlegi válságot eh, a másodlagos jelzálok hitelválság váltotta ki, vagy szociális és gazdasági problémák, de hát már sokkal régebb óta vannak problémák Európában, Személyesen én azt mondanám, hogy a pénzügyi vásárnak a költsége nagyon is láthatóvá vált rövid távon, de hosszú távon azt lehet látni, hogy rosszul lettek elkülönítve az elmúlt 20-30 évben az erőforrások, mert a pénzügyi rendszer nem végezte el a feladatát, és a gazdasági irányítás pedig nem tudott megfelelni ennek a feladatnak és emiatt alakult ki a hosszú távú munkanélküliség, illetve a struktúrális problémák az Európai Unióban. Tehát jó lenne az, hogyha a jelentés nem csak a rövid távú perspektíváival foglalkozna, hogy mit kell tennünk, mi történt, hanem a hosszú távú perspektívákkal is foglalkozna. Én úgy értelmezem a jelentést, hogy a legjobb az lenne, hogyha lenne minden európai intézmény felé egy fő üzenet, de ennek a jelentésnek számos politikai elközelést is kellene tartalmaznia, hiszen most még a pénzügyminiszter sem tudják, hogy mit kell tenni, és úgy gondolom, hogy nagyon sok erőfizetést tettek már ebbe a jelentésbe, sok meghallgatásuk volt, meg kell nézni azt, hogy mit kell pontosan tenni, hiszen senki más nem foglalkozik ezzel, mindenki más tűzoltással foglalkozik, tehát jó lenne az, hogyha hosszú távú megoldásokat találnának. A negyedik aspektus az az, hogy egyfajta hiánybetöltő szerepet is kell játszaniuk. Minden más EU intézmény foglalkozik ezzel, de vannak olyan kérdések, olyan aspektusok, amelyekkel senki nem foglalkozik, és figyelembe véve, hogy senki nem foglalkozik ezekkel, a hozzánk hasonló kutatóintézetek próbálkoznak ezzel ö, foglalkozni, de egy európai intézményre van szükség, amelyek betöltik ezt a hiányt. Az USA-ban van egy válságbizottság, amely hosszú távon foglalkozott a válsággal, hogy mi is történt, és levonja a tanulságokat, és erre épít a jövőben. És van a szerátusnak egy al bizottsága, amely a Goldman Sachs-szal foglalkozik. Tehát olyan tényeket hallottak, amelyeket eddig nem is tudtak. Nem tudom, hogy a Deutsche Bank kapcsolatban volt-e ilyen meghallgatás. Az Európai Unióban az elszámoltathatóság kérdése, hogy mi történik a stális kérdésekkel, a mentőcsomagokkal. Igazából ez nem került olyan középpontba, mint az USA-ban utaltak a Goldman sachs de nem hiszem, hogy a, ném, a Deutsche Bank az különbözne a Goldman sachs tehát mindenképpen erre koncentrálni kell. Mindemellett úgy vélem, hogy látnunk kell, hogy egy olyan gazdasági modellben ragadtunk meg, ahol van egyfajta mobilitás, például mobilitás, de nincsen pénzügyi koordináció, mert mindig a munkapiac felaprózódott, és nincs megfelelő egyensúly. Tehát most vagy arra visszatérünk, hogy meg lesznek a tagállamok maguknak, vagy pedig kitalálunk egy igazi Európai Uniót. Most egyenlőre félúton ragadtunk meg, és ez egy eléggé ingatag helyzet. Sokkal nagyobb fiskális koordinációra van szükség, foglalkoznunk kell a totális kérdésekkel, vagy, vagy van Európai Unió, vagy pedig nincs mert hogyha nem sikerül ezt megvalósítani, akkor ismételten bajba e, kerülünk. A Maltás Uniónak az alapja az az volt, hogy arra épített, hogy lehet egy olyan fajta e, szignifikáns konvergencia. Ez nem, nem történt meg, azért nem történt meg, mert vannak részben kulturális, illetve struktúrális különbségek a gazdaságok között, illetve meg különböző volt a kiinduló pontunk, tehát számos ok volt. Tehát úgy gondolom, hogy a realitás most az az, hogy fel kell ismernünk azt, hogy különbözőek a gazdasági helyzetünk, különbözők az európai gazdaságok az eurózónában, az Európai Unióban, és az a kihívás, hogy megnézzük, hogy mit tehetünk anélkül, hogy egy ingatag helyzetbe kerülnénk. Úgy gondolom, hogy összességében az lenne az üzenetem, hogy szükség van arra, hogy növeljük a politikák területét. Amit most láthatunk az az, hogy különböző válságok jelentek meg, környezetvédelmi gondok, pénzügyi, szabályozási kérdések, fiskális kérdések, és nem teszünk eleget, nincs elég politikai eszközünk, sem nemzeti, sem pedig európai szinten nem tudunk szembenézni ezekkel a kihívásokkal. Hogyha visszanézünk, a régebbi időkhoz azt hogy egy eszköz volt egy problémára, de szerintem ez nem jó, de hogyha visszatérünk a korábbi módszerre, akkor is túlságosan sok problémánk volt, sokkal több politikát volt. Sokat lehet tanulni a fejlődő országoktól, hiszen náluk hozzájuk képest kényelmes a helyzetünk, többfajta politikai eszközünk volt, voltak hittel, tartalékok, tehát voltak plusz monetáris eszközök, amelyeket mi mindig használnak Indiában, Kínában, vagy más országokban, és ezek a fejlődő országok, amelyeknek szembe kellett nézniük sokkal súlyosabb problémákkal, sokkal súlyosabb hitelválságokkal, sokkal nagyobb munkanélküliségi válsággal, sokkal hosszabb idejű, mint nekünk. Ez új számunkra, óta nem történt már ilyen velünk, tehát úgy gondolom, hogy számos tanulságot le lehet vonni abból, hogy mit kell tennünk, hogyan oldjuk meg a hitelválságot, hogyan tudjuk felhasználni a monetáris eh, eszközöket, sokkal rugalmasan eh, meg kell nézni nemzeti szinten a eh, prudenciális eszközöket, a hiteltartalékokat, és meg kell alkotnunk a politikai eszköztárunkat, amelyel rugalmasabbak lehetünk nem csak a mostani válságok, hanem a jövőbeli kihívások szempontjából is. Ez lenne a fő üzenetem és hogy mik az elképzelések. Úgy gondolom, hogy jó lenne, hogyha megnéznénk a rövidtávú intézkedéseket. Az egyik az az lenne, hogy ne legyen további recesszió. Nem szeretnénk, hogyha az eurozóna eh, megszűnne, szeretnénk csökkenteni a szociális károkat, amelyek a jólétre vagy a munkanélkülségre vonatkoznának, és a hitel eh, folyót is eh, áramlását szeretnénk visszaállítani, tehát ez egy olyan időszak, amikor a hitel áramlás problematikus. Hogy mondjak egy példát, hogy egy elképzelés lehetne egy pán-európai monatórium a bónusz kifizetésekre, illetve a osztalék kifizetésekre akár három-négy évig tarthatna ez, és biztosítaná azt, hogy az a támogatás, amelyet kapnak a bankok, azok ne a magán zsebekbe vagy a bankok zsebébe vándoroljanak, ez lenne a legfontosabb, és így biztosítanánk a hitel áramlását. Ezen kívül szükség van arra, hogy a különböző adókat vezessenek be, például a szennyező iparágakkal szemben, de amire szükségünk van az az, hogy sokkal több legyen a bevétel, több, több legyen az adóbevétel, és ez nem menjen a növekedés kárára. Ha megnézzük az ilyen externáliákra kivetett adókat, akkor ezeket össze kell kötni jól átgondolt intézkedésekkel az adókerülés adócsalás ellen. Néhány dolgot meg lehet tenni nemzeti szinten, néhány dolgot pedig pán-európai szinten lehetne megvalósítani. Vannak közöpte, közöp, középtávú elképzelések is, amelyekre szükség van. Biztosítani kell azt, hogy a szabályozási reformok megfelelnek a pénzügyi rendszernek a valós, valós reálgazdaságban minden elképzelés reaktív, senki nem nézi azt meg, hogy mit szeretnénk, milyen fajta pénzügyi rendszert akarunk, milyen pénzügyi rendszer fogja támogatni azt a növekedést, amire szükségünk van, hogyan tudjuk elérni ezt a fenntartható gazdaságot, amit szeretnénk, és nem mondja el azt, hogy mit kell tennünk. Vannak elképzelések, a GDP-hez kötött kötvények, nagyobb koordináció, A válság tekintetében csak azt tudjuk, hogy elkerüljük a jövőbeli válságokat, a következő alkalommal jobban fel kell készülnünk. Köszönöm szépen. Uh, thank you. Uh, now I... Köszönöm szépen, most pedig felkérem azokat a kollégákat, akik itt vannak, hogy szóljanak hozzá. Azonnal Pervansal kezdem, hiszen ő az egyik jelentés készítő, tehát ővé a szó csak hogy információt adjak a meghívott vendégeinknek. Volt már korábban egy vitánk, eh, ma délelőtt is. Azt hiszem, hogy itt is volt eh, Anne de Angelis úr akkor is, de gondolom, hogy új elképzelések is születtek azóta. Köszönöm. A parlamenti munkában vannak olyan dolgok, amelyek megnehezítik a képviselők életét, és mások pedig, más feladatok pedig azt a képzetet keltik, hogy ténylegesen eredményeket tudunk elérni. Erre jó példa az a vita, amit itt ma tartunk, és köszönöm az elmondottakat, illetve a megjelenésüket. Nagyon egyszerű módszert fogok követni, nevezetesen újra számba veszem azokat a javaslatokat, amelyek, amelyeket tettek, és politikai megjegyzéseket fűzök hozzájuk. Ami az elosztást és a környezetvédelmi problémákat illeti, én azt gondolom, hogy a válságot nem technikai jellegű dolgok okozták. Amikor az első részét írtam a jelentésnek, akkor leírtam benne, hogy a válság egyik fő oka az a jövedelmek tisztességtelen elosztása. Nem azt mondom, hogy ez következménye Eh, nyilvánvalóan a válság még tovább ront a rossz elosztási helyzeten, de ez az egyik oka a válságnak. Atkinson professzor is eh, sokat eh, írt és beszélt erről. Tehát a válság egyik oka a jövedelmek és a hozzáadott érték nem tisztességes elosztása. Emellett természetesen a tőke mozgása, illetve a munkaerőnek a, az ennél sokkal lomhább mozgása az, amit még felsorolnék, ha már itt a válság okairól akarunk beszélni, vagy kiváltó okairól. nem teljesen értettem, hogy mit mondott az intézményekről Campos úr, hogy, hogy ez most jó-e vagy rossz az intézményi elrendezése az EU-nak. Én azt gondolom, hogy ez a háromszögszerű intézményrendszer, amit az EU-ban jellemző döntéshozatalt, ez kifejezetten jó. A Harman von Rompuy által elnökölt munkacsoport munkáját figyelve az az egyik aggodalmam, hogy olyan megoldást fognak javasolni, hogy egész egyszerűen erősítsük meg a stabilitási paktumot, vagy hagyjuk a nemzetállamokra a válságkezelés nagy részét. De én nem ezt mondom. A 154-es bekezdésben valójában én reformra hívok fel. És azt mondom, hogy az Európai Bizottság szaktudását és tapasztalatait kombinálni kell a költségvetés csinálás nemzeti eh, tudásával és, és tapasztalatával. Ami a gazdasági és pénzügyi uniót illeti, szerintem három választásunk van. Vagy azt mondjuk, hogy a stabilitási paktum az, az a fajta fegyelmezési rendszabály, amely, amely nekünk kell Európában, és egész egyszerűen azt mondjuk, hogy a, a szabályok lazasága miatt következett ez be, szigorítunk rajta, és azt reméljük, hogy a nagyobb fegyelem majd egy szép napon lehetővé teszi az Európai Unió számára, az Eurózóna számára, hogy versenyképes legyen eh, a világban. Én egyébként nem gondolom, hogy ez így van. Vagy azt mondjuk, hogy egy integrált zónának integrált eh, fiskális politikára is szüksége van mint ahogy az Egyesült Államokban ez létezik. De ez egyébként még csak középtávon sem lehetséges. Nem akarom teljesen kizárni ezt a lehetőséget, de legyünk realisták. Ne akarjuk a lehetetlent már holnap. Azt gondolom, hogy majd ezt az utat is megvizsgálhatjuk, de ez most azonnali megoldásnak nem alkalmas. E, ehelyett a harmadik megoldás az, hogy e, megnézzük, hogy mi a jelenség, milyen jelenségek vannak. E, versenyképesség különbségek voltak a tagállamok között, amelyeket súlyosbította az euró létrejötte, illetve az azóta eltelt évek, és és e-, ezzel kell valamit kezdeni. Természetesen az, hogy valaki rendbe hozza a házatáját, az nem fogja az egész eurózónában minden célkitűzésünket megvalósítani. Természetesen vannak tagállami kötelességek, tennivalók, de itt most az EU-ra koncentráljunk a munkamegosztásban. Az Európai Bizottság feladata sem teljesen egyértelmű, mert egyébként nyilvánvalóan ők is akkor lépnek, amikor úgy érzik, hogy a tagállamok támogatását tudhatják maguk mögött. E, de jó lenne, hogyha lenne egy olyan európai dimenziója a dolgoknak, amely független attól, hogy az egyes kormányok mit akarnak csinálni. Természetesen mindenki tartsa rendben a saját kiskertjét ha úgy tetszik, mert ez is egy szükséges feltétel. Ami a béreket illeti, két megjegyzésem van. Én nem azt javaslom, hogy harmonizáljuk a minimálbért. Akkor valószínűleg fordítási hiba történt. Az eredeti változat a francia változat, és a francia változat nem harmonizálásról beszél, bérharmonizálásról, a minimum jövedelemről, nem minimum nem minimum eh, bérről, minimál bérről, hanem minimum jövedelmekről beszél. Eh, egyszerűen átvettem, vagy megvizsgáltam azokat a meghatározásokat, amelyek a tagállamokban eh, hatályban vannak azzal kapcsolatban, hogy mit tekinthető ott minimál jövedelemnek. És a tagállamok dolga ebben az ügyben eljárt. Ugye az amerikai események vezettek a válság kirobbanásához, de önelégülten jártunk el itt a az egy, Európai Unióban is, amikor láttuk, hogy növekszik a háztartások eladósodottsága. Erről ma délelőtt beszéltünk. Sokan el akartuk ítélni ezt a revolving credit szokást, vagy addikciót. A bank lobby azt mondja, hogy ez az egyik legjobb pénzügyi mechanizmus, amit valaha kitaláltak, és hogy nem szabad kritizálni a revolving creditet. És ezzel kapcsolatban természetesen a háztartási megtakarításokról, az háztartások megtakarításairól ön által elmondott meglátások szintén nagyon fontosak. D'Angelis úr, Nyilvánvaló, hogy a társasági adóval kapcsolatban elég markáns nézeteltérések vannak köztünk, és vannak olyan dolgok, amelyekben nem fogunk együtt érteni. Számomra ezek alapvető al- alapvető dolgok, és úgy tűnik, hogy olyan nagy a távolság kettőnk között, hogy nem fogunk tudni megegyezni ebben. De örülök, hogy felvetette a Goldman Sachs-ot, és ez a javaslat egyébként vagy provokálja az embereket, vagy megmosolyogják, de azt kell mondjam, hogy ennek azért van valami oka, hogy ez bekerült ez a javaslat a Goldman Sachs bolykotjával kapcsolatban. Az Ile-de-France regionális tanácsa, ami a legnagyobb régió Franciaországban, úgy döntött, hogy bolykottálni fog minden olyan bankot, amely befektetéseket eszközöl adóparadicsomokban. Tehát az a gondolat, hogy nem elég elítélni az aberrációkat, hanem a befektetési döntések során ezt az erkölcsi álláspontot érvényre is kell juttatni, az elvek mellett ki kell állni a gyakorlatban is. Azt gondolom, hogy ez az egyik tapasztalata az egész válságnak is. A Goldman Sachs képviseli a legragyogóbban sikeres példáját a saját fajának. De remélem, hogy ebben a bizottságban konszenzus lesz azzal kapcsolatban, hogy az egyik kiváltó oka a válságnak, a túlfinanszírozása a gazdaságnak volt, illetve amit Kapur úr mondott, hogy a gazdaság finanszírozása elvált a reálgazdaságtól. És ez, ezt látva meg kell kérdőjeleznünk azoknak az intézményeknek a szerepét, amelyek ezt az üzleti modellt megtestesítették. Ugye most említettem az Ile-de-France regionális tanácsának döntését, és más forrásokból is tudom, hogy vannak olyan piaci szereplők, amelyek más befektetési bankokhoz vitték át az ügyeiket a Goldman Sachs-tól. Tehát ha a piaci szereplők hajlandóak így dönteni, akkor azt gondolom a politikusok is legalábbis meg kell, hogy fontolják ezt. Ami a Joszko és az ISB fúzióját illeti, akarunk-e kormányzatiságot, vagy globális kormányzatiságot? Nyilvánvalóan nem lehet az, hogy egy testület legyen a világ ura és hozza az összes döntést. Az előző parlamentben már megvizsgáltuk ezeket a dolgokat. Amikor a Bázel bizottságról beszéltünk az előző parlamentben, vagy a számviteli szabályokról. A számviteli szabályok azok ilyen önfelügyeleti vagy önszabályozós eh, szabályok, amikor, elkezd, amikor kritika érte a bizonyos üzleti modellek működését, akkor kialakultak ezek a számviteli standardok, és én azt gondoltam, hogy Joszkó tartozzon az IMF-hez. Hol van a koordináció, hol vannak a benchmarkok, hogyan lehet a gettóból kihozni az embereket, hogyan lehet elérni azt, hogy a, a számviteli szabályokat ne az auditorok írják tekintet nélkül a pénzügyi stabilitás célkitűzésére. Egyre bonyolultabb a világ, és mindenki a saját kis szakmai gettójába vonul vissza, elválik egymástól a makrogazdaság a mikrogazdaságtól, és elfelejtjük, hogy a hogy itt egy, egy igazi pénzügyi momentumot is lehetne létre, lendületet lehetne létrehozni. A tisztességes érték gondolata az egy fontos gondolat, amit nem vettek figyelembe a számviteli szabályok kidolgozója, kidolgozói. Ami a hitelminősítő intézeteket illeti, ott azt gondolom, hogy van egy sor határozott eh, megjegyzés. Amikor az előző parlamenti ciklusban vitatkoztunk a hitelminősítő intézetekről, akkor azt akartuk, hogy azok a cégek, amelyek részvényeket adnak ki, azok másfajta minősítés alá essenek, e, mint az állampapírok. E, és el akartuk kerülni mindenképpen a, a, az összeférhetetlenséget. Nem szabad megfordítani a, a, a, a gazdasági modellt, a, a befektetők legyenek azok, akik e, a, a, a hitelminősítést végzik, ne a kötvények kibocsátói. Olvastam a jegyzőkönyvét egy amerikai kongresszusi meghallgatásnak. Moody's-zal kapcsolatban zajlott ez a meghallgatás. az amerikai kongresszusban, és felmerült, hogy milyen csalások árán születtek meg azok a hitelminősítési döntések. És ez szerintem eléggé rámutat arra, hogy szükséges újra megvizsgálni ezeket a hitelminősítő intézeteket. Ami Szani Kapur gondolatait illeti, ott sok hozzáfűzni valóm nincs. A mi mandátumunk az az, hogy egy állásfoglalást hozzunk létre. Természetesen a kulcsüzeneteket azt eh, a kommunikációs munkánk során majd eh, á, mindenképpen eh, hallan, hallatnunk kell. Ennek nem feltétlenül az állásfoglalása ez nem feltétlenül az állásfoglalásnak a feladata. Azt gondolom, hogy beszéltem arról a három lehetséges szenárióról, és levontam azt a tanulságot, vagy a következtetést, hogy a, a status quo fenntartása az teljesen lehetetlen. Egy olyan egy olyan szabályozó rendszer létrehozása, amely figyelembe veszi a gazdaság tényleges igényeit, az remélhetőleg benne marad főüzenetként a dokumentumban, nem emlékszem, melyik bekezdésben volt ez. So, thank you, thank you very much. Köszönöm szépen Köszönöm szépen ezt az informatív és eh, ösztönző bemutatást. Egyetértenek ezzel, azzal, hogy ez a válság egy olyan válság, amely főként a gazdaságokhoz kötődik, illetve a gazdaság tudományához is kötődik ez a válság. Egy finn gazdaságprofesszor utalt egy válság előtti tanulmányra, amely megmutatta, hogy minél tovább tanul valaki gazdaság, közgazdaságot, annál kegyetlenebbé válik. Azért, mert egyoldalú az oktatás, amely csak is a matematikára és az adatokra koncentrál, és csak a nyereségre koncentrál. Lehet, hogy meg kellene változtatni az oktatást, és sokkal több filozófiát, sokkal több értéket kellene bevonni az oktatásba, annak érdekében, hogy mindenki tudja, hogy milyen hatásai vannak a különböző rendszereknek. I suggest that we ask our colleague Borghesio also to interview megadom a szót Borgézió úrnak, utána pedig majd visszatérünk a három megjegyzés megválaszolására. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Csak nagyon röviden szeretnék hozzászólni. Szeretnék köszöntet mondani a jelentés készítőjének ezekért a hozzászólásokért, nagyon érdekesek voltak. pontosan tekintette a három jelentésre szeretnék itt Lehet, hogy nem értettem néhány dolgot jól. Lehet, hogy valami, valamit meg kellene változtatni, vagy pontosítani kellene. Szeretnék ahhoz csatlakozni, amelyet De, Angeli úr is, De Angelis úr is mondott. A kínai fallal kapcsolatos történet a pénzügyi termékek szerepeit, illetve, a különböző befektetőkkel kapcsolatban itt óriási érdekkonfliktusok voltak, és ez központi pont a piacvédelmi intézkedések szempontjából, illetve a megtakarítások, illetve a megtakarítások védelme szempontjából. Vannak olyan kulcspontok, amelyek megkerülhetetlenek, és a jövőbeli viták abból kell, hogy kiinduljanak, hogy Szükségünk van egy közös döntésre, közös eszközöket kell kidolgozni. Ami történik most, az azt mutatja, hogy még mindig vannak kockázatok, még mindig nincsen igazi megoldás. Tehát mindenképpen meg kell néznünk ezt, meg kell nézni, hogy mi a szerepe az egyes eh, hitelminősítő intézeteknek, vagy egy hitelminősítő hatóságnak, hogyha azt létrehozzák. Nagyon fontos, hogy elmondjuk azt, hogy új útra van szükségünk. Nem arról van most szó, hogy a politikának elszigetelten mindenkitől kell fellépnie, hanem független hatóságokra van szükség, és ettől függünk mi is, és ez a döntő az állampolgárok számára, tehát az, hogy ezek az új hatóságok függetlenek legyenek. Végezetül egy rövid megjegyzés még. Úgy vélem, hogy a munkavállalók bevonása kapcsán is tisztán kellene látni. Meg kell néznünk azt, hogy milyen akadályok vannak azelőtt, hogy európai szinten bevezessünk egyfajta reformot, hiszen erre szükség van. És ez része lehet egy modern gazdaságnak. Köszönöm szépen. Kérem, hogy ön is, önök is rakodják magukhoz a szót, ön az első. Öt percben? Ki, ki áll készen? Vagy ön is? Jaj, ne, félreértettem, ne haragudjon. Akár hat percet is kap. Csak a megjegyzéseimet kiegészítve. Teljesen egyetértek azzal, hogy persze meg kell próbálnunk megoldani. Az Európai Unió problémáit a mostani helyzetre koncentrálva. Csak azt hangsúlyozom, hogy az a hatalmi egyensúly, ami Brüsszel és a tagállamok között fennáll, illetve az intézmények között, az Európai Parlament, a nemzeti parlamentek között. Olyan egyensúly, ami változó, átmeneti pillanatnyi egyensúlyok ezek, hosszú távon nem fenntartható, sőt középtávon sem ez a fajta egyensúly. És az erre adott problémára adott válaszban is figyelembe kell ezt venni. Tehát nem konkrétan a, a dolgozatot bíráltam ezzel, hanem arra utaltam, hogy a dolgozat hátterében érzékelhető az a hatalom megosztás, ami különösen a, a fiskális politika, adópolitika tekintetében figyelembe vendő. Én angolul olvastam az anyagot, tehát, hogy másképp áll az eredetiben, de a minimál bér hatása a munkanélküliség vagy a arányára körültekintést igénylő összefüggés. Nagyon fontos ezek, az javaslatok a részleteit megvizsgálni, ahogy mindig mondjuk, az ördög a részletekben rejlik, én egy kicsit, engem kicsit kevésbé agaszt ez, mint korábban, most a tisztázás után, de továbbra is. Fentartásokkal vagyok, országról országot, tudnak változik a vérszínvonal más minden tagállamban. És egyetértek persze azzal gondolat, hogy a megtakarítások döntő fontosságú. Szakpolitikai szempontból ez egy nehezen kezelhető kérdés, de attól, hogy nehéz szakpolitikával hatással lenni a megtakarítások mértékére, nem jelenti azt, hogy ne ezekre figyelni, ne megpróbálni a hajlamot növelni. Aztán az oktatás kérdésére visszatérve, egész életemben közgazdaságtan tanultam, és magamat egy kemény, kegyetlen fickónak tartom, talán más nemzetékből származik. televíziós vitákban is részt vettem hazámban, a válságot követően többször e témáról szólva, és minden alkalommal hangsúlyoztam. Több tucat e-mailt is kaptam ebben a témában. Gratuláló e-maileket. Hogy például a filozófia a filozófiát már nem oktatják. Én amikor közgazdaság tanultam, és diplomáztam, egy év filozófiát hallgattam. Most már nem része a tantervnek ez. A legtöbb középiskolában, egyetemen, ak- hát fakultatív módon választható, de nem tanítják. A tudás elmélete, a filozófia, a tudás elmélete, az ismeret elmélet, mind olyan fontos tanulmányok, amit, amelyek fontosak, és attól, hogy valaki közgazdász, nem biztos, hogy szakbarbár. Én tanítok nemzetközi közgazdaságtant is, pénzügyekre, gazdasági irányításra is tanítok tan hallgatókat. Persze más és más fajta emberek ezek. Már 18-19 éves korban más és más emberek tanulják ezeket a szakmákat. Más kérdéseik vannak, más gondjaik, más hozzáállásuk. Ez már itt érzékelhető. 18 éves korunkban. Vagy azért, mert hogy más és más tanulnak, vagy eleve más emberként választják ezeket a kurzusokat. Nem tudom, nem mondom, az egyik jobb, mint a másik, csak mások ezek a csoportok, amelyek egy -egy disziplinát tanulnak. A matematika pedig egy külön nyelv, mint a spanyol, a portugál vagy az angol. Annyiban különálló, hogy nem olyan szép, mint a többi nyelv, verseket nem lehet írni matematikául ugyanakkor. Nagyon szigorú nyelv. Logikus hibát nem ejthetünk a matematika nyelvét használva. Tehát semmi gondom a matematikával, ameddig jól használják. Az aritmetikai modellrendszerek, a modellezés nagyon nagyban segít bennünket. Nem helyettesíti a közgazdasági gondolkozást, az önálló gondolkozást, de a matematikai modell révén jobban megérthetjük a problémákat. Nagyon gyakran a hallgatók túlzottan koncentrálnak a modellre, úgy tekintik, hogy a modell a valóság. Holott a modell a valóságot modellezi. Legjobb esetben is csak egy ö, szurogátum, csak egy utánzata a valóságnak. Nem szabad a kettőt összekeverni. Ezt elmondom a hallgatóimnak is tán, tehát így több filozófiát tanulnánk, jobban megértenénk a valóságot. Nem csak a közgazdaság, közgazdaságra igaz, hanem más tudományokra is. Prima di tutto, una... Először is egy rövid választ szeretnék adni, még igazából nem is válasz, amit Jakon Szári asszony mondott, sajnálom, hogy nem lehetettem ki a nevét, mondja De Angelis úr. Én egy közgazdasági tanszéken tanítok, kereskedelmi joggal foglalkozok, és mindig azt mondom a kollégáimnak, hogy ha egy orvos hibázik az operáció során, akkor fizetnie kell, mert felelősségre vonhat, vonható. Hogyha egy um, ügyvéd hibázik, akkor maximum az ügyfélét veszíti el. Hogyha egy auditor vagy egy menedzser hibázik, akkor azért nagyon sokat fizetnek. És láttak-e már olyan gazdaság kutatót, akit felelősségre vontak volna? Lehet azt mondani, hogy rossz tézisből indultunk ki. Lehet, hogy megváltoztak a viszonyok, tehát nagyon óvatosnak kell lennünk a feltételezésekkel, a hipotézisekkel, amelyeket a gazdaságkutatók adnak ki. Bérez asszony, köszönöm ennek, azokat a pontokat, amelyeket megelmített. Lehet, hogy vannak kisebb véleménykülönbségeink, de ezek viszonylag csekélyek. Hát a válaszán nem igazán győzött meg engem, de mi pedig az adópolitikát illeti, itt kicsit pontosítanunk kell. régről beszéltünk nem csak a bevételeket illetően, hanem a társasági adót illetően, tehát a vállalatok megadóztatását illetően, főként a tőkebevételekre kivetett adót illetően, hiszen Franciaországban, Olaszországban, Luxemburgban itt vannak konkurenciák, és megpróbálják sokkal vonzóbbá tenni ezt a tőke számára. Az Európai Uniónak tennie kell valamit, a bevételeket úgy kell kezelni, hogy egyfajta szabad tőkeáramlás megvalósulhasson. Borgézió úr. Hogyha valóban azokat az elveket alkalmaznánk, amelyeket említettem, akkor a bank lobby már itt lenne, lehet, hogy próbát kellene tennünk, és meg kellene nézni, hogy hogy működik ez hosszú távon. Kevés volt az időm, nem tudtam kifejteni, amit szerettem volna, de gondoljunk csak Németországra. Németország a második világháborúból teljesen összetörten került ki, és hogyha Németország ismételten fel tudta magát építeni, és valóban egy olyan gazdasági szereplővé tudott válni, mint amilyen most, akkor az azt jelenti, hogy a, a, a tőkét és a munkát kell valahogy egyesíteni, és a tőke, illetve a munkavállalók közötti párbeszéd csak a politikán keresztül, a jogalkotókon keresztül valósulhat meg. Tehát egyfajta kötelezettséget kell létrehoznunk, amely a párbeszéd irányá, párbeszédre vonatkozik. Tehát ilyenfajta párbeszédre van szükség a tőke, illetve az, a munkavállalók között. Ez nagyon fontos. A tőkének és a munkának nem szabad egymással harcban állni, hanem egymással párbeszédben kell lenniük, és ez, ez vonatkozik a kollektív tárgyalásokra is például, de egy vállalaton belül is lehetővé kell ezt tenni, hogyha például egy irányító szervet áthelyeznek. Tehát mindenképpen annak a szervnek kell párbeszédben lépnie, amely irányít Uh, I have not... Kapúr úr. Én nem tanultam közgazdaságtant, de néha tanítom viszont. És hadd mondjak el néhány érdekes gondolatot ezzel kapcsolatban. Egyrészt az a közgazdaságtan, amit tanulunk, és emlékezzünk arra, hogy mire az ember befejezi, a, lediplomázik, mastert vagy PhD-t végez, minden hat év, hét hétre visszavonulnak, vissza kell emlékezni minden kivételre, és ez egyfajta természetével válik. Ezeket a feltételezéseket minden nagy makroökonomiai modell, amelyet létrehozunk, ha ezeket nem tanuljuk meg, akkor nem kapunk diplomát. Tehát a közgazdaságtani feltételezések re kell építeni a modelleket, amelyeknek nem sok köze van a valósághoz. E- ezt el kell felejteni a diplom megszerzése után részben. Ezért természetes egyensúlyt kell tartani, mert hogy ezek a feltét, feltételezések beleégnek az ember agyába szinte. A filozófia kapcsán is merül fel. Az európai közgazdaság, közgazdászok tanultak filozófiát, politikatudományt, egy sor minden politológiát, egy sor, sor egyéb tan- tudományt korábban korábbi nemzedékek. Ugyanakkor a fizika, amelyben tiszta pontosság érvényesül, és ez beépült a közgazdasági modellekbe, különösen a pénzügyi modellekbe, szuperkomputerek gyorsan tudnak számolni, iszonyon, és ahogy Keynes mondta, ön precízen helytelent állít. Pontosan téved mondta Keynes, és mondhatjuk ezt mi is a közgazdászokra sokszor. És különösen a szakbizottság összefüggésében érdekes gondolat az, hogy a nagy makroökonomiai modellek, amelyekkel számolunk, ezek a pénzügyi ágazatban nem játszanak szerepet. A nagy gazdasági modellekben nem is szerepel semmilyen tényezővel a pénzügyi ágazat. És a legtöbb modell egyensúlyt feltételez. Tehát ha ezek a modellek működnének, akkor nem volna válság most nincs, modellek nem sokat mondanak tehát a válság valóságáról, a, az új gazdasági gondolkozási intézményének megalapításakor ott voltam, Soros György volt ennek a, az atya, és ott hosszú távú gondolkozás folyik, ez tény, ám a rövid és középtávon hamarabb kell döntéseket hoznunk. Visszatérve pedig a Goldman Sachs-ra, a norvég kormánynak voltam stratégiai tanácsadója, és amikor az adóparadicsomok ügyével foglalkoztunk, meg a törvénytelen pénzügyi mozgásokról, több vá városi önkormányzat úgy, nyilatkoz, úgy nyilatkozott, hogy ők olyan ö, vállalatoktól vásárolnak csak közbeszerzés során, amelyeknek nincsenek külföldi leányvállalatai. Ilyen korlátozást akartak vezetni önkormányzatok. Tehát az, hogy a bolykottájuk a Goldman Sachs-ot, hogy azt mondjuk, hogy olyan bank, amelynek, amely adóparadicsomban tart fenn leányvállalatokat, vagy amelyen e, bírósági eljárás folyik, vagy amelyik a válságban úgymond illegálisan viselkedett, vagy megbüntették, akkor azokat ki kell zárni. De hát valamilyen kritériumot kell használni, ha így döntünk. Egy másik figyelmeztetés, hogy ez a Goldman mítosz ahogy a válságot azt mondják, hogy a Goldman teljesen más bank, mint a többi, sokkal jobb. Ha az amerikai kormány nem mentette volna a többi bankot, akkor nem működött volna ez a Goldman mítosz, ez a történelme véletlene. Többféle verzió írható a válságnak. A Morgan Stanley volt a profitábilisabb vagy sem, ezek a kérdések nem sokat mondanak a válságról. A bankok különböznek egymástól, és egy olyan döntés született a Goldman Sachsnál, hogy kilépnek az alacsony értékű ingatlan a hitelpiacról. Tehát le kell számolnunk ezzel a mítosszal, részben azért, mert rossz a politikai következtetésekre vezet bennünket és nagyon ha, világosan szeretném hangsúlyozni, hogy ez arra feltételezésre vezethet bennünket, hogy azok az a, európai bankok, mint a Barclays, az RBS, a Credit Suisse, a, a német Landesbankok, vagy a Deutsche Bank jobbak lennének, vagy mások lennének, vagy jobban viselkedtek volna a válság során, mint az amerikaiak. Sajnos ez nem igaz az európai vitában ez, ez ijesztő, hogy Amerikában tényleges vita folyik az, az összefüggésekről, összefonódásokról, összeférhetetlenségről, érde, érzékelik a lobbik súlyát. Európában azonban erről csend van, illetve zárt ajtók mögött tárgyalnak, csak nincs igazi közvita például arról a problémáról, hogy túl nagyok, vannak olyan bankok, amelyek túl nagyok azok, hogy elbukhassanak. Európában két 400 százalékát viszik a GDP-nek egyes nagy bankok. Ha egy ilyen nagy európai bank megroppanna, akkor, ahogy Izlandnál láttuk, az egész államháztartás fölborul. Ezt a vitát azonban elfolytják, és ezt részben azért is, hogy például a Deutsche Bank érdeke, hogy hát ez a Goldman problémája volt a válság, ők tök teljesen mások, mint mi vagyunk, minket nem fenyeget ez a veszély. Ez nem igaz. egy olyan alapvető fontosságú kérdés, mint a számviteli sztenderdek, vagy a befektetők védelme, a stabilitás, ezeket a fontos szabályokat sok esetben magáncégek írják, olyan cégek, amelyek auditorokat foglalkoztat, így fontos irányítási kérdés merül fel. Aminek ilyen nagy a közfontossága, társadalmi fontossága, az elszámoltatható felelős kormányzati szerkezetben működő intézményken legyen, mint az IMF vagy, vagy más egyéb intézmény, és nem egy magáncég kell, hogy ezeket a számviteli szabályokat meghatározza. Ami pedig a, a javak nem egyenlő elosztását illeti, ez is nagyon fontos kérdés, utaltunk rá a jelentésben is, ám a kapcsolat erősebben volna kihangsúlyozható. Például kétféle embert írható le a társadalomban, az egyik, akik mi vagyunk, akik főleg bérekből kapják a jövedelmüket, a másik társadalmi csoport, amely, akik jelentős tőkével, eszközökkel bírnak, és ezeknek a jövedelméből élnek. A fő egyensúlytalanság, vagy egyenlőtlenség az az, részben a túlzott likviditás révén túl magasak voltak az eszközárak, azaz az egyenlőtlenség azok között, akiknek nincsenek tőkeeszközei, mint én például, meg azok között, akiknek van, túl nagyra nyílt az, aki a jövedelem létre alján van, mondjuk minden 100 dollárjából, amit megkeres, 95-öt elkölt. Aki viszont egy hatalmas eszközhalmazon ül, a 100 dollárjából 2 dollárt, minden 100 dollárjából 2-t költ el. Mert hány jachtot lehet venni? És ez alapvető problémát hoz létre a hazai kereslet tekintetében. Ha holnap fölébrednek, nem ezt ajánlom, de holnap fölébrednek, egy más világra ébrednek, ahol a javakat sokkal egyelőbben osztanák szét, mondjuk az Európai Unión belül, akkor sokkal magasabb volna a potenciális gazdasági növekedési ráta, és a, a kereslet sokkal erőteljesebben növekedhetne. Nem ezt javaslom, csak képzeljük el. Vagy lehet, hogy javaslom is titokban. Tehát két, ezt a két pontot hagyd bontsam ki. Nagyon aggaszt már bennünket a hatalmas egyenlőtlenség részben a, a méltányosság perspektívából. A társadalom egyes részeit az érdekli, másokat nem érdekel a, a, mélt, a társadalom méltányosság. Ám a másik az agregát, agregát összkereslet gyengesége az, ami aggasztó. Ez a leghar, az a harmadik legfontosabb szakpolitikai ok a szegénység elleni harcban az, hogy az eszközár inflációt okozza a gyenge kereslet, ez pedig egyre nyobb, tovább nyitja az egyenlőtlenség szakadékát, és az inflált eszközárak előbb-utóbb kipukkannak, összeomlanak, és olyan válság vezetnek, ahol most vagyunk. Ezt a kapcsolatot nem eléggé domborítottuk ki. Tehát három okunk is van, nem kettő, hanem három az egyenlőtlenség elleni fellépésre. A végül pedig a saját tapasztalatomról a kínai falak közötti összeférhetetlenségre. A kínai falak vagy ö, tűzfalak nem működnek, ezek teljesen átjárhatóak. Ugyanabban az intézményben, ha, ha más folyosón dolgozók, ha egymással beszélgetnek, és ezzel 20-30%-kal növekszik a jövedelmük, akkor fognak egymással beszélgetni. A Lehman Brothersnál 7-8-9 évvel ezelőtt dolgoztam. Az első héten, mikor elkezdtem a dolgozni, 3-4 úgymond tűzfalat törtek át a munkatársaim az orrom előtt, és ez láthatólag egy mindennapi gyakorlat volt. Így működik a nagyvállalatoknál, a pénzügyi vállalatoknál a dolog, és így is marad. Ami Európában, és egyre inkább Egyesült Államokban is érvényesülő tendencia az, hogy egyre nő a mérete és a, a kiterjedtsége a pénzügyi intézményeknek, és az azt jelenti, hogy a támogatott kisbefektetői számlákat egyre inkább spekulatív, nagy kockázatú műveletekre használják. Mi betesszük a pénzt a bankba, azzal, abban a hitben, hogy ott nagy körültekintéssel biztosan tartják majd a betéteimet, azonban nem ez történik vele. Ezért kell megvizsgálni azt, hogy lehetőség szerint az egyes műveleteket szétválasszuk. Ez egy érdekes gondolat, tovább kell gondolkodni ezen. Az Egyesült Államokban erről több, megint csak többet vitáznak, Európában kevesebbet fontos volna azt is meggondolni, hogy a sokféleségnek milyen hatásai volnának. A kicsiny bankok, kicsi spárkeszék, kis takarékszövetkezetek, vagy amerikai helyi bankok azzal a gonddal számolnak, hogy nagyon kivannak téve a helyi gazdaság nagyobb kockázati tényezőinek. Ha bezár egy, vállal, egy, egy gyár egy kisvárosban, és az összes bankügyfél az ott dolgozó munkás volt, a banknak annyi. Ugyanakkor azt is láttuk, hogy a nagy intézmények, melyek minden, a világ minden piacába befektettek, szintén problematikusabbá váltak, mert rendszer szintű kockázatot visznek. A túlzott diversifikáció azt jelenti, hogy középszinten van a legnagyobb biztonság, ahol bizonyos diversifikáció van, de nincs minden piacon jelen az adott bank, mert akkor mert az is egyfajta kitettséget jelent, ha túl sok helyen van jelen egy bank, vagy egy pénzügyi befektető. És az is, hogyha túl kicsi klientúrája van. Volt egy kollégám, aki azt mondta, eladná az édesanyját 10 millió dollárért. Tudjuk, hogyha valaki egy, egy bérgyilkost venne, 10 dollárért, 100 dollárért megölnek valakit megrendelésre. Rettenetes dolgokat tesznek az emberek viszonylag kis pénzekért. Ha, ha potenciális jutalma, vagy annak a viselkedésnek, amit nem is illegálisnak tekint a, a társadalom, potenciálisan 10 millió dolláros prémiumot jelenthet, akkor gondolják, hogy nem csinálom meg, elfogadhatatlan feltételezéshez. Alapvető oka van annak, ennek. Ha valaki egy jó fogorvos, naponta 18 órát dolgozhat, óránként 1000 dollárt kereshet, de fizikailag nem lehet többet keresni 18 ezer eurónál naponta. Ha valaki bankár, és olyan deal csinál, amivel 100 millió dollárt keres profit, vagy egy 1 millió dolláros ügyletet köt, hozzáír még egy nullát, akkor egy tízszeresére nő a profit. És nem a saját pénzével csinálja, hanem az én pénzemmel tízszeresére növelheti két másodperc alatt a profitját. Ez azt jelenti, hogy tízszer annyit kell kapjon? Nyilván nem. A pénzügyekben a teljesítmény és az erőfeszítés közötti kapcsolat sokkal gyengébb, mint a reálgazdaságban. Tehát a prémiumok és a, a bejelentett profitok közötti összekapcsolást erőteljesebben kell, hogy meghúz, meghatározzuk, hogy tükrözze ezt, ezt a függést. Uh, Köszönöm szépen, németül folytatom. Először is szeretném megköszönni a három úrnak minden szóval, pedig az élesbeli hozzájárulásukat a vitához. Jó magam, összeírtam néhány pontot, és két-három kérdést is, amelyet szeretnék feltenni. Először is, ami a megjegyzéseimet illeti, senkinek sincs semmi kifogása a modellekkel szemben. A modellek hasznosak lehetnek, de hogyha a modellek már igazából átveszik az eljárások szerepét és önállósulnak, és egyfajta sok hatást okoznak, mint hogy azt láthattuk a New Yorki tőzsdén, ezer ponttal esett a tőzsde, ez egy olyan modell volt, amely automatikusan beindult, tehát akkor ez problematikussá válik. Hogyha bármekre gondolok, vagy kényszre, akkor ők viszonylag könnyen értetők voltak, és nem írtak le oldalakon át bonyolult matematikai modelleket, és egy korábbi hallgató, aki öt évig volt az egyetemen, úgyse, úgyse érti meg ezeket a modelleket. Angelis úrnak is igaza van a költségekkel kapcsolatban, de végül is úgyis a fogyasztó fog fizetni, én és önök fogják megfizetni ezt bankügyfelekként, de hogyha már egy pénzügyi tranzakciós adóról beszélünk, amely 0,05 lesz, vagy 0,003 százaléket teszek ki a tranzakciónak, akkor az nem is tűnik fel. Ez összehasonlítható azzal, amit egy bank úgyis elkér a tranzakcióval kapcsolatban. Például, ha valaki egy részvényt vesz, akkor 1 százalékot fizet, vagy 0,5-öt. Tehát ezzel összehasonlítva ez teljesen apró pénz, de összeadva ez mégis nagy számra jön ki. Hát liberálisként én általában mindig ellenzem az adóemeléseket, itt azonban nincsen semmi kifogásom, sem, semmi olyan, amit ön említett. Amit Kapur úr mondott, az újraelosztás a bevételek kapcsán, itt csak egy példát tudnék mondani hazámból, nálunk szövetségi államok vannak, van, ahol deficit van, valahol jobb a helyzet, és a gazdagabbak támogatják a szegényebbeket, tehát ez a fajta újraelosztás van nálunk. És el tudom azt mondani, hogy sajnos azok az szövetségi államok, tartományok, amelyeket állandóan támogatni kell, azok nem tudtak fellendülni, tehát azok, amelyek fizetnek, azok a tartományok, azok sokkal rosszabbul állnak, mint a fogadó tartományok, tehát ez nem lehet alapja a gazdaságunknak, illetve a társadalmunknak. Kapul úr azt is elmondta, hogy több ö, fiskális bevételre van szükség. Persze ez jól hangzik, ez nem kérdéses, viszont ismételten német szemszögből kérdezem ezt. 30 éven keresztül évente, kivéve a válság éveit, mindig több volt az ilyenfajta bevételünk, de az adó vagy állambevételek növelése ellenére mégis arányaiban túlságosan nagy volt a kiadásunk. Tehát akkor, amikor egy új bevételi forrást felfedeztünk, például egy környezetvédelmi adót, egy CO2 adót, akármilyen adót, abban a pillanatban a kiadásaink még jobban megnőttek, és ez nem adott kedvet ahhoz, hogy spóroljunk, vagy költségvetést rendbe Egy-két kérdésem is lenne. Először is mindannyiuktól azt kérném, hogyha el, tudnák, el tudnának mondani három fő üzenetet összefüggésben a válsággal, akkor az mi lenne? Második pontként úgy gondolja-e, úgy gondolják-e, hogy G20-nál, illetve Bázelnél vannak különböző javaslatok, de igazából ennek nincsen szerződéses vonzata, tehát ezek nem kötelező jellegűek, és itt nem lehetne tovább menni egy lépéssel, és egyfajta szerződéses jelleget adni ezeknek amely kötelező jellegű lenne, és nem utolsó sorban, hogyha a hitelminősítő intézeteket nézem meg, akkor ők csak egy véleményt adnak ki, amely teljes mértékben nem kötelező, ez csak egy vélemény, és lehet, hogy tovább kellene menni egy lépést, és azt kellene mondani, hogy felelnek azért, amit nekünk mondanak. Ez több, mint egy vélemény, mert így nagyon fontos döntések születnek ezen vélemények alapján. Okay. Um, you mind if I go just back a little bit? I, I, and... Ha engedik, akkor visszatérnék arra, amit a kollega mondott a jövedelmek hosszú távú elosztásáról, Eh, ugye ott eh, egy ilyen egy éjszakán át eh, tartó átrendezés a jövedelmeknek, az azonnali fogyasztás növekedést fog eredményezni idén és jövőre, ugyanakkor trendszerű növekedést nem, mert az nem a keresleti oldalon jelez, jelentkezik. Valójában a fogyasztás felfuttatása az a az a megtakarítások csökkenésével jár, és ez egy hosszú távú jelenség. Nyilván egy ilyen átrendezés a jövedelmeknek az néhány évre megdobná a gazdaságot, de nem a, eredményezne trendszerű növekedést. A dolgozat beszél a matematikai modellekről, a pénzügyi modellek és a gazdasági modellek, azokkal egyetértek. A matematikai modellek azok, azok önmagukban nem érnek semmit. Ugye a kérdés az, hogy mit teszünk ezekkel a modellekkel. amikor olyan számot látok, hogy a növekedés 2,3% jövőre, akkor megkérdezem, hogy mi az, hogy 2,3? Azt mondja, hogy a modell ezt hozza ki. E, a modell az azért van, hogy racionalizálja a dolgokat, hogy igazolja a dolgokat, hogyha a modell e, ostoba válaszokat ad, akkor a modell rossz. A modell tehát egy eszköz, e, az nem egy helyettesítő ahhoz, hogy a problémáról gondolkozzunk. Akkor hadd értelmezzem önt. Hogyha 114-es bekezdésről beszélünk, az nem a, a, nem a modellt támadja, hanem azt, ahogy a modell megszületett. Azt megkérdőjelezi a válság a matematikai modellek eh, felhasználását, bizonyos matematikai modellek felhasználásának módját. Ez ugyanaz, amit ön mond, ugye? Én most csak kitértem a matematikai modellekre. Eh, ha a matematikai helyett eh, pénzügyi modellt írt volna, akkor jobban egyetértenék önnel. A pénzügyekkel az a probléma, hogy gyönyörű modellek vannak, amelyek eh, kísértésbe hozzák az emberek, eh, és nem sok közük van a valósághoz. Eh, mondjuk adjunk egy értéket a kockázathoz. Erre az, hogy egy 7,2. De az nem, egy, az nem egy kockázat, az egy nyers mértékegysége a kockázatnak Eh, vannak, kihoz egy különbséget, de nem magát a kockázatot mutatja, hanem egy nyers mérőszáma a kockázatnak, amikor modellekről beszélünk. A Tobin adó, A Tobin adó egy kitűnő ötlet. It's, it's, it has no impact on... Mert eh, nincsen eh, hosszú távú tranzakciókra kihatása. Ha én 10 milliót egyik országba viszek most, és 10 év múlva hozom vissza, akkor ez nem számít. De hogyha minden második órában tranzakciókat bonyolítok, akkor persze sokba fog kerülni. Tehát ez bünteti a rövidtávú tranzakciókat, és nem bünteti a hosszú távú tőkemozgásokat és pénzügyi eszközöket, erőforrásokat. Tehát egy kitűnő van szó, a pénzügyi szektorban alkalmazott kollégák azt mondják, hogy nagyon nehéz vagy lehetetlen ezt valójában végrehajtani. De én nem vagyok pénzügyi szakértő valójában. Mindenki ö, tudja, hogy a Tobin adó egy kitűnő ötlet, és homokszemet juttatna a pénzügyek olajozott fogaskerék rendszerébe, mondta Tobin, ami pedig a hitelminősítő intézeteket illeti, ott igazolni is kell az eredmény. De ne csak két sorba magyarázza meg, hogy miért e, vitte le a hitelminősítést. Ugye a, a portugál leminősítés indoka az egy sor volt a legutóbb. És semmi új nem volt a hat, havi, hat hónappal az előttihez képest, vagy az egy évvel az előttihez képest. Egész egyszerűen betoltak, és ki akartak farolni a piacról, mert a piac rossz irányba fejlődött. Nem volt valós indoka hogyha igazolni kell, meg kell magyarázni, hogy miért változik a hitelminősítés, akkor sokkal óvatosabban járnának el az a felminősítéssel, leminősítéssel, vagy az eredeti minősítés megadásával. Hogyha bevezetnek egy olyan szabályt, hogy évente csak egyszer változhat egy ország hitelminősítése, ennél azért akkor az azt jelenteni, hogy óvatosabban kell a, a, a hitelminősítőknek bánniuk az adataikkal, mert nem tudnak évente többször e, úgymond igazítani rajta. E, tehát egy igazi értékelés alapján tudják csak megadni a hitelminősítést, nem tudja őket rángatni a piac aktuális trendje. Ezzel már is növekedne a hitelminősítő intézetek eh, hitele. Természetesen vannak eh, összeférhetetlenségek a bankok és a, és a, eh, és a hitelminősítők között, mert hogy a bankok finanszírozzák a hitelminősítőket, akik pedig minősítik az ő kötvényeiket. Ezt nagyon nehéz megkerülni de talán már bizonyos gondolatok megszülettek ezzel kapcsolatban. Dunque, sui modelli, sui modelli econometrici. A gazdasági modellek, az ökonometriai, matematikai modellek tekintetében nem vagyok szakember, nem tudok válaszolni erre a felvetésre. De szerintem igaza van Beresz amikor azt mondja, hogy a modell önmagában semleges. A modell felhasználása az, amely során kiderül, hogy milyen hatásai, kihatásai vannak a modellben való gondolkozásnak. Én is úgy látom, hogy a bankokban a modellek leváltották, kiváltották a tapasztalatot, a tapasztalt öreg bankárok tapasztalat, akik 30 éve ö, dolgozva szinte érzik a döntések súlyát, hogy jó az ügyfél, vagy milyen az ügyfél ilyen vagy olyan. Ez a, az ítélet már hiányzik. Nem döntenek a bankok erre az emberi tapasztalatot támaszkodva, hanem a modell alapján számolnak. Nel senso che... Teljesen egyetértek ezzel a gondolattal, abban az értelemben, hogy az értékelés, az az értékelés, amely tapasztalaton, emberi tapasztalaton nyugodott, sokkal rugalmasabb és jobban alkalmazható, mint a modellek által generált, meglehetősen rugalmatlan, rendkívül rugalmatlan ö, döntési mechanizmus a bankok esetében. A modellek voltak éppen elvi konstrukciók, koncepció, konceptuális koncepciók, és ha nem frissítik ezeket, akkor nem képezik le a valóságot. Helytelenül képezik le a valóságot. Szakértő azonban nem vagyok az ökonometriának, úgyhogy nem nagyon tudom tovább taglalni ezt a témát. Ami a jövedelmelosztást illeti, elosztást illeti, azt hiszem, ez az állam körében tartozó feladatot jelent, a jövedelemelosztás újraelosztása részben a fiskális politikától függő elem, így az Európai Unió tagállamai kell, hogy valamiféle megállapodásra jussanak, hogy közösségi szintre adják a fiskális politika legalább egyes stratégiai döntéseit. Beszéltünk az adó mértékekről, a társasági adóról, vagy a tőkejövedelemet sújtó adóról. Ha ezek nem kerülnek össze, összhangolásra, akkor a nemzeti parlamentek kezében marad a dolog eldöntés. Reméljük, hogy ezek elég bölcsek lesznek ahhoz, hogy jó döntést hozzanak. A hitelminősítő intézetekről pedig ön azt mondotta, hogy ezek véleményeket bocsájtanak ki, azonban felelőtt térséget nem vállalnak ezek vélemények után. De az, lehet, hogy így van, azért, de azért nézzünk a dolgok mélyére egy kicsit jobban. Ezek a hitelminősítéletek rendkívül fontos feladatot töltenek be a piacokon. A, a megtakarítások és a befektetők védelme, és a betétesek védelme tekintetében is rettenetesen fontos a feladatuk. Látnunk kell, hogy milyen érdekeket szolgál ki a hitelminősítő intézet, és ki fizeti azt. Rendes gazdasági szereplők, vállalatok, a pénzügyi piacon szereplő vállalatok azok, és honnan szerzik ezek a jövedelmeiket? Nos, nem más honnan, mint ők spe- intézményektől vásárolt modellek alapján, számítógépek és modellek alapján működnek, és különféle forrásokból szerzik a jövedelmeiket. A hitelintézetek nem úgy működnek, mint a tőzsdék, vagy mint a tőzsdéket felügyelő hatóságok, amelyeket azért fizetnek, hogy ezt a fontos funkciót ellássák, azaz, hogy felügyeljék a tőzsde működését, az értéktőzsde működését. Nem, a hitelintézetek más jellegű intézmények, ezeket maguk a bankok tartják finanszírozzák és tartják fenn. És nagyon gyakran előfordul ezért, hogy a, hitelintézet, a hitelminősítő intézetet olyanok finanszírozzák, akik egyébként összeférhetetlen szerepkörben vannak, akiknek saját érdekeik fűződnek ahhoz, hogy hogyan dönt a rating agency egy adott vállalatról. Például egy olyan bank esetében, amely pénzügyi terméket forgalmaz, egyfajta konstrukciót, és ezt értékeli a hitelminősítő intézet, akkor nyilvánvalóan összeférhetetlenség áll fenn, amelyben ez a bank fizeti ezért a hitelminősítőt, hogy az ő termékét minősítse. Remélem, hogy a jövőben ezeket a helyzeteket kiküszöböljük, és Beresz asszony jelentésében is látok olyan javaslatokat, melyek erre utalnak. Egyik gondolat az lehet, hogy csak olyan intézmények adhassanak hitelminősítést, melyek közszektorbeli szereplők. Persze itt is különbséget kell tenni a között, hogy ki dönt voltak éppen. Mert lehet pénzügyi eszközökről, pénzügyi termékekről minősítést készíteni. Ezek lehetnek köz, vagy magán pénzügyi eszközök, vagy termékek. És aztán különféle rendszereket is értékelhet a hitelminősítő intézet. Ha azonban az egyes tagállamok jegybankairól beszélünk, azok sem értékelhetik az állami ö, pénzügyi konstrukciókat, termékeket sem. Talán ezért lenne hasznos bevonni az Európai Központi Bankot. Az a semmi gond, hogyha mondjuk zöld jelzést adnak olyan kötvényekre, olyan termékekre, amelyek kibocsátói a pénzügyi piacok normál szereplői, szokásos szereplői. Ezt persze mélyebben meg kell vizsgálni. Általánosabban azonban azt javasolnám, hogy a hitelminősítő intézetek közintézmény lássa el ezt a feladatot. Hadd kezdjem az utolsó kérdéssel azt kért, hogy három fő üzenetet fogalmazzak meg, én inkább négyet fogalmaznék meg. Az első az az, hogy a politikai kihívások, amelyekkel szembe kell nézni az egyes tagállamokban, illetve európai szinten, azok sokkal nagyobbak, mint a politikai eszközök, amelyek elérhetőek. Tehát szerintem a fő üzenet az az, hogy szükség van arra, hogy kiteljesítsük, kiszélesítsük a politikai eszköztárat, egy új politikai eszköztárra van szükség, amelyben magában foglalhatja a nemzeti szintet, a központi bankokat, a hitel tartalékokat, adósságkezelési mechanizmusokat. A második üzenet az az lenne, hogy a válsága kapcsolatos vita főként a pénzügyi szabályozásra koncentrált a pénzügyek olyan, mint a víz, fentről lefele folyik, a tenger fele, és a pénzügyek során a profitot ugyanilyen módon keresik. A szabályozás azt mondja, hogy mit lehet tenni és mit lehet nem tenni, de ezen kívül a nyereséget meghatározzák az adóval. Tehát a rövidtávú tranzakciókkal kapcsolatban és volt egy bizonyos adók, tehát ez volt a második aspektus, a harmadik aspektus pedig a monetáris politika, ami megfoglalja a hitel tartalékokat, nem csak a kamatlábakat. Tehát amire gondolnunk kell, illetve az önök szabadságának gondolnia kell, az az, hogy egy olyan rendszerre van szükség, ami magába, magába foglalja ezt a három rendszert, a szabályozást, tehát egyfajta teret kell teremteni, amelyen belül a pénzügyek mozognak, és megfelelő szabályozó adó, illetve monitorozó politikára van szükség, és a harmadik legfontosabb üzenet pedig az, hogy mi készen állunk a, a, a sikerre, illetve arra várunk, hogy minden olajozottan működjön, de viszont nem állunk készen a válságokra, nem vagyunk erre felkészülve, tehát jobban kell fókuszálni erre, hiszen a bankoknak is van bizonyos, vannak bizonyos tesztjeik, nekünk is figyelembe kell venni a különböző okait az instabilitásnak, és tőkét kell kiépíteni. Hasonló, hasonló intézkedésre van szükség az EU szinten és a bizottságnál, vagy egy független hatóságnál, de nemzeti szinten is sokkal jobban előre kell tervezni. A negyedik üzenetem pedig az lenne, hogy tudnunk kell, és sokkal jobban el kell azon gondolkodnunk, hogy hova szeretnénk eljutni, hiszen erről nem beszélünk egyáltalán, csak arról beszélünk, hogy mi nem működött jól, pedig sokkal inkább holisztikusan kellene tekinteni ezt a kérdést. Hadd említsek néhány dolgot a pénzügyi tranzakciós adóról. Itt különbözőek a vélemények, én most a Bundestagról beszélnék. Ez nem egy önálló adó, ez a tranzakciós adó, hanem különböző ráták lennének, amelyek különböző piacok esetében különbözőek lennének. Tehát más lenne az adó, mint például egy kötvény esetében a tőzsdén. Ezen kívül információra van szükség Például Indiában és Brazíliában is arra használják a tranzakciós adóról szóló információt, hogy elkerüljék a, az adókerülést. Az adókerülés megoldásával sok mindent meg lehet oldani, de nincs elegendő információnk a tranzakciókról magukról, ezért egy nagyon hasznos információ lehet. Azok a dolgok, amelyek történtek a pénzügyi tranzakciók kapcsán, amelyek interneten történtek, nem tudtuk, hogy hol voltak a kockázatok, ki végezte el ezeket a tranzakciókat, tehát ez a második nagy előnye, hogy nyomon lehet követni a pénzügyi tranzakciókat ezen adó által, mert ez könnyebbé teszi azt, hogy nyomon kövessük. Ezen kívül a szabályozási változások, amelyek történnek, azok egyre könnyebbé teszik azt, hogy kivessünk ilyenfajta transzakciós adókat, és azzal szemben, amit a pénzügyi szektor mond, ez nem lesz nehéz, nagyon könnyű lesz, sőt, sokkal könnyebb lesz ez bizonyos piacokon. A harmadik aspektus, az a rendszerkockázat, amelyet a bankok, illetve a pénzügyi intézetek jelentenek. Főként a pénzügyi intézetekről beszélünk, vannak olyan KKV-k, amik a bankoktól kölcsönöznek, de a nagy cégek azok a piacra mennek, nem, a, nem annyira a bankokhoz. Megvitattuk a bank adókat, de a pénzügyi piacokon még nagyobb lenne a profit, tehát a pénzügyi tranzakciós adó az egy kiegészítés lenne a pénzügyi piacokhoz kötődnének, a hedge fundokhoz, illetve a nem banki pénzügyi intézetekhez, és ezeket jobban el lehetne érni, sokkal jobban, mint a mostani szabályozással. Um, Beszéltünk a ciklikus kockázatokról is, és el lehet kerülni a, ez, azt is, hogy ezek a piacok túlhevüljenek, és ezen kívül ezekkel az adóformákkal megfelelő bevételeket is lehet teremteni. A hitelminősítő intézetekre visszatérve szerintem sok helytelen információ kering, hogy tisztázzam ezeket is. A corporate ratingekkel kapcsolatban eh, egész jó munkát végeztek a hitelminősítők, viszont a probléma az az volt, hogy a legtöbb eh, esetben például a nyugdíj alapoknál csak bizonyos szintig lehetett befektetni. Hogyha a hitel minősítés eh, lett csökken, akkor el kellett adniuk ezt, tehát Görögországban például. És ez azt jelenti, hogy ár eh, esés következik be, és nehezebb lesz az országnak vagy a vállalatnak pénzhez jutnia. Tehát eh, túlságosan is használták a szabályozásnál a hitelminősítőket és a úgy gondolom, hogy arra kell koncentrálnunk, hogy ezt a ö, ö, kapcsolatot kicsit megszüntessük. Ezek komplex termékek, ezért nagyon sok probléma kötődik ezekhez. Attól tartok, hogyha megkapjuk a transzakciós információt, ez nem sokat jelent számunkra. Annak érdekében, hogy fel tudjuk mérni a különböző problémákat, akkor ahhoz több milliárd oldalas véleményre lenne szükség, és senki nem fogja elolvasni. Tehát a credit ratinggel az a gond, hogy egyfajta érdekkonfliktus lesz. És ezt jeleztük is már, mivel megtörtént a minősítés, szerintem az legjobb megoldás az az, hogy legyen kétfajta minősítés, és akkor el lehetne dönteni, hogy ki értékeli az adott intézetet. És minden terméknek két értékelése lenne, tehát lenne egy, amelyet fizettek, és lenne egy, amely független lenne. És ennek az lenne még az előnye, hogyha lenne egy érdek ellentét, akkor azt tudnánk hat hónapon belül. Paid directly by the issuer. Hogyha maga a kibocsátó fizette a ratinget, az nyilván, és az kedvezőbb, mint a független rating, nyilvánvalóan gond van akkor a piaci szereplők is elgondolkozhatnak e felett. És e- azért is fontos, mert a versenyt erősítené, ami általában ugye nem nagyon létezik most a credit rating agency között, mint a verseny. Ami a köztulajdonú, köztestületként működő rating agency illeti, ez is nehézkes, különösen az államadóságok értékelésében. Lehet, hogy értékeli saját magát, de senki sem hiszi el azt. Érdekes szerepe lehet egy közintézményi rating agencynek annyiban, hogy a hit, hitelminősítésben más dolgokat is kimutatnak, környezetvédelmi kockázatokat, társadalmi kockázatokat is egy-egy termék kapcsán. Ha azonban valakinek erősen az a szándéka, hogy az államadóságot egy közintézmény értékelje, akkor ideálisan az IMF kéne, hogy legyen. Nem lehetne egy 27 európai kormány nem ülhet össze és csinálhat egy, egy rating ami aztán majd értékelgeti egymás államadóságait, vagy állami kötvényeit. A, a világban csinált már ilyen árnyék rating agency-ket egyes országokra vonatkozóan, és ez megvalósulhatna más szinteken is. Think of, of a... Nos igen, nem gondoltunk arra, hogy egy állami hitelminősítőt hozunk létre, amit befolyásol a 27 kormány, hanem mondjuk egy alapítvány csinálná olyan független, igen, kompetit, versenyokokból. Igen, és ahogy ön is mondta, egy, az egyiket ez minősíteni, vagy az egyik minősítést egy hitelminősítő kapna, a másikat pedig ebből a E- ettől az alapítványtól. right, yeah, that's right. The, the question, well, excuse me, the question whether or not G20 and... A kérdés az, hogy a G20 vagy Bá és a Bázel az kötelező erejű fórum kell -e, hogy legyen. Well, uh, I think a little bit of the problem is I was at the pont egy kicsit abban áll, a G20-ak tanácskozásán részt vettem én is a, néhány hete, a G20-ak szerint ez nem olyan volt olyan fontos, aztán mégiscsak fontosabbnak tekintette, aztán közeledtek a vélemények, és mostan, mostani G20-as találkozón még inkább divergencia érzékelhető ebben a kérdésben. A én óvakodnék azonban attól a kockázattól, hogy a g 20 beleértve a felemelkedő gazdaságokat is nem az alacsony vedelmű államok érdekeit képviselik. Ami India vagy Kína érdeke, az nem feltétlenül egy, egy fekete-afrikai kis szegény ország érdeke is. A bázélállásokról is hasonló a probléma, mert hogy nem képviselik, a, a bázeli ö, ö, bizottság nem, nem reprezentatív, még annyira sem, mint a G20-ak ezért nem mondani, hogy a kötelező arányásokat tenne. És van egy, egyfajta cserekkereskedelem. Tehát egyrészt a spektrum egyik szélén fontos megállapítások születetnek, és jól hangzó kijelentések, de amíg nem kötelezőek, addig nem sokat érnek. Mi az, amely kötelező követelmény fogalmazódik meg, a G20-ak és a Bázel eredménye, vagy felhígul, vagy vagy nem lesz kötelező. És a kettő között vagy meg kell találni az egyensúlyt. La parola, perché mi sono accorto di non avere tenuto in considerazione. Én is most jöttem rá, hogy amikor válaszoltam, nem vettem figyelembe azt a kérdést, amelyet öntett fel az előző körben. Tehát, hogy a pénzügyi tranzakciók kirót adó létjogosultsága, vagy milyen. Szerintem már most is nagyon jelentős az adóterhek, ez nyilvánvaló, és személy szerint én ellene volnék ezért a tranzakciós adónak, kiváltképp, hogyha ez egy jelentős adótétel volna. Ha ez azt jelenti, hogy a befektetők kevésbé lépnének be ebbe az ágazatba, ha volna ilyen adó. Holott ez egy nagyon fontos ágazat, fontos, hogy ennek intézményei stabilak legyenek, legyenek az magánkereskedelmi bankok, vagy, vagy, vagy állami bankok. Fontos, hogy a normál működés helyreálljon a banki ágazatban. Ez részben függ az adó tehertől is, persze attól is, hogy miképpen működik az adó, mert nagyon sok pénzügyi tranzakciót eleve visszatartott adóval súlyzott, ám a kisebb tranzakciók, még a visszatart, adó visszatartó jellegűek is lehet, hogy elriadnak a hogy a kamatadó is már csökkentheti a pénzügyi ágazat mozgás, mozgását. Lehet, hogy nem visz piacra egy-egy nagyobb részvénycsomagot emiatt. Tehát meghatározható bizonyos összeg alatt meg lehetne határozni egy értéket, de a minimum összeg a legmeghatározóbb. A lényeg az, hogy erősödjön az ágazat, felép, újraépítsük az ágazatot. És minden tekintetben arra kell törekednünk, hogy minden áron elkerüljük az összeférhetetlenséget a pénzügyi piac egész szereplői között is, meg a vállalatokon belül is. Ez kell legyen a minket vezérlő legfőbb cél. Mert ez volt, mármint az összeférhetetlenségek érvényesülése volt a válság igazi oka. Az önzőség, az, hogy az vakok voltak az intézmények a, a, az emberek gondja iránt, a vállalaton kívüli társadalomra vakok voltak ezek a, az intézmények, ezek a bankok, saját világukba zárkózva az összeférhetetlenségi szabályokat nem betartva működtek, ez okozta a válságot. Lehet, hogy akár egy irányelv formájában, vagy nemzeti jogszabályok formájában kell kezelni, de mindenképpen harcolnunk le az összeférhetetlenség érvényesülése ellen. Éget is ért eh, akkor ezzel a mai ülésünk. Megkérdem, megköszönöm mind a három szakértőnek, hogy eljöttek, és örülök, hogy itt voltak, és elkészítették az anyagokat. Remélem, hogy eh, haza érnek.